colleghi, è con vero piacere che do il benvenuto a questa riunione. Kedves kollégák, nagy tisztelettel köszöntöm körünkben alelnök asszonyt, a külügyi politika főképviselőjét, Brock úr nem tud jelen lenni, Németországban van, még azt sem tudjuk, hogy mikor tér onnan vissza. Szeretném Eston asszonynak gratulálni ahhoz, amit elért Irennel kapcsolatban. A következő hónapok döntőek lesznek abból a szempontból, hogy hogy sikerül a megalapodást megvalósítani. Nyilván Eston asszony továbbra is erőteljes bevetéssel fog küzdeni, azért, hogy az Iránnal nyílbeütött megállapodást betartsák a felek. A, az izrael folytatott tárgyalás is eredményes volt. Ha közel-keleten el akarunk érni valamit, akkor fontos, hogy megmaradjon a párbeszéd. A szíriai konfliktus azonban súlyos, nem csak humanitárius, hanem politikai katasztrófa, sőt vallási válság is van, és a szomszéd országokban most már ugyanígy. Ukrajnával kapcsolatban is sürgős döntéseket kellett hozni. Szeretnénk hallani alelnök asszonytól, hogy ön hogyan ítéli meg a helyzetet. Lehetséges-e a közvetítés, és mit lehet, hogyan lehet hatni Janukovics elnökre. Aztán az afrikai helyzet ezen belül is közép-afrikai köztársaság ügye foglalkoztat minket. Egyelőre nem tudtuk az eszkalációt ö, megállítani. Megadom önnek az annak mondják a szót, hogy kifejtse ezeket a témákat nekünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök újra, hogy az önök körében lehetek néhány napon belül kezdődik a, az ünnepi időszak. Előre is szeretnék mindenkinek jó, boldog karácsonyt és jó pihenést kivenni. A külügyi tanács ülései, üléséről szeretnék önöknek beszámolni. Nem minden témáról, mert szeretnék időt hagyni arra is, hogy önök kérdezhessenek és párbeszédbe keveredjünk. Nos, ez egy zárt ülés volt, az Iránnal folytatott tárgyalásokról tájékoztattam a minisztereket, mindezt egy három éves távlatba helyezve. 25, november 25-28-a között sikerült kialakítani egy közös fellépést, amely valóban nagy ellépés, november 20-24-e között, a tekintetben, hogy Irán ugyan folytatja atomprogramját, de békés célokra kizárólag, és ö, feloldhatjuk azokat a korlátozásokat, amelyeket terveztünk, mert ígéretet kaptunk. Ö, tehát ez a Genfi megállapodás valóban diplomáciai áttörés. Most ö, persze az a kérdés, hogy hogyan sikerül végrehajtani azt. Racsi külügyminiszter helyettessel találkoztam, és múlt héten ugyan befejezettek, de jövő héten újra kezdődnek a technikai tárgyalások. Zafif úrral egyeztettünk a végrehajtáshoz szükséges átfogó megoldást szolgáló technikai tárgyalások jellegéről. Ez egy nagyon kényes folyamat volt, én folyamatosan eltökélt voltam, hogy az EU nevében, ha elérhető bármilyen egyesség, akkor elérjére azt. Másnap az általános ügyek tanácsában tárgyaltuk a témát, és a külügyminisztereknek levelet küldtem a szerb-koszovói párbeszéd ügyében és örömmel töltött el, hogy ebben a rendkívüli folyamatban én is részes lehetek. A 20. egyeztetésre került már sor. Egyesek ezek közül 14 órásak voltak megszakítás nélkül, és ezen a fronton is áttörést értünk el. Sőt, itt adott esetben többet is elértünk, mint amit arra számítottunk, például az észak-koszovói választások ügyében Gátyéri kollégának, kollégának szeretnék köszönetet mondani, hogy különösen nehéz körülmények között milyen hatékonyan támogatott. Az általános ügyek tanácsán elfogadtuk a Szerbiával követendő tárgyalási stratégiát és a kormányközi konferenciát 2014. januárjában elkezdjük. Az Európai Tanácsnak meg kell erősíteni még ezt a külügyminiszteri tanácsi döntést. Reméljük, hogy a, kapcs- a csatlakozási tárgyalások megkezdése nem csak Szerbia felé, hanem az egész régió felé egy nagyon fontos üzenet. A stabilizációs és társulási megalapodás Koszovóval tárgyalásai folytatódnak jövőre. Mind Koszovó, mind Szerbia, ha pozitívan áll problémák megoldásához, akkor az egész régióba pozitív üzenetet sugároz, és nyilván az Európai Unió pedig azon lesz, hogy a miniszterelnökeket, elnököket és tárgyaló delegációikat ösztönözze a megállapodásra. Ami Albániát illeti, ott is történt előrelépés, és a tagjelölti státusz megadása 2014-ben a bizottsági jelentés alapján lehetséges lesz. Ez is nem csak Albániát érintő üzenet, hanem a regionális stabilitás szolgálja általában. Sok időt töltöttünk a keleti partnerségi csúcs értékelésével. A Vilniuszi csúcsnak konkrét eredményei voltak, Grúziával és Moldáviával társulási megállapodásokat készítünk elő, amelyeket jövő évben aláírunk. Tehát <clears throat> Vilnius sikeres volt, de közben az ukrán válság csúcsos, kicsúcsosodott. Kétszer is találkoztam Janukovics elnökkel, kétszer találkoztam a civil társadalom képviselőivel, és három elnökkel és találkoztam, és Médenben is voltam. Tehát a külügyminisztereink hajlandók a szabadkereskedelmi egyezmény aláírására is Ukrajnával, ha Ukrajna maga kész erre, úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás ö, sal tudjuk legjobban kezelni a rövidtávú gazdasági kihívásokat és hosszú távon Ukrajna jövőjét is garantálni. Ha más nem, akkor a nemzetközi piacoknak és pénzügyi szervezeteknek is ezzel pozitív üzenetet küldenünk ki a világba, és persze a politikai reformok alapját is képezhetné. Ez a miniszterek egyetértenének ezzel, és Ukrajnában pedig újabb tüntetések voltak múlt hét végén és egész héten annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és Janukovics elnök is megerősítette, hogy nem zárkózik el az aláírástól. Tehát az EU a maga részéről kész arra, hogy a jelenlegi sakmat helyzetből, pat helyzetből segítsen kivezetni az országot, az ellenkézi, ellenzéki vezetőkkel is egyeztettem, és leszögeztem nekik, hogy akár én magam is, de sokan mások az Európai Unióban is abban érdekeltek, hogy párbeszéd legyen. Újra meg újra le kell szögeznünk, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a polgároknak megadják a gyülekezés jogát, és az erőszaknak az árnyékát is el kell kerülni, ha pedig mégis sor került erőszakra, akkor azt ki kell vizsgálni a lehető legnyíltabb és szigorúbb módon. A letartóztatott tüntetőket pedig ki kell engedni. A politikai válságot el kell kerülni, hogy az ország tovább léphessen. A déli partnerségen belül különös hangsúlyjal beszéltünk Szíriáról és a válság két aspektusáról. Az egyik ugye a humanitárius válság, Gergéve asszony sok ENSZ ügynökséggel tárgyalt, és tudjuk, hogy az ENSZ is nagyon komoly támogatást ad és tervez a jövőben is most már nem csak Szíriában van humanitárius válság, hanem a környező országokban is, és várják a segítséget a menekültek is. A Genf 2 előkészítésében Lemon úr sokat dolgozott, és január 22-ére van kitűzve a Genf 2 csúcs, és utána pedig egy folyamat. A civil társadalmat képviselő személyekkel szeretnék leülni, és különös tekintettel a nők képviseletét forszírozunk, hogy meglegyen. Az EU pedig külön oda fog figyelni, hogy a szíriai nők képviselete érdemben meglegyen a Genf 2 tárgyalásokon. Mindent megteszünk, amit csak képesek vagyunk a regionális együttműködés előmozdítása érdekében, a diplomáciai erőfeszítések sikere érdekében a saját diplomáciai csatornáinkat folyamatosan aktívan működtetjük, de mondom, nem csak Szíria ügyében, hanem most már az egész térség békéje érdekében, mert az emberek sorsa összefonodik a vegyi fegyverek leszerelésére irányuló erőfeszítés elkezdődött, és első siker, sikereket hozott, logisztikai támogatást fogunk ehhez nyújtani, és az OPCW is támogatjuk abban, hogy a saját feladatát e tekintetben végezhesse. Most szeretnék átérni a Közép-Afrikai Köztársaságra, amely döbbenetes itt nagyon határozottan kell fellépni, szorosan együttműködünk Franciaországgal, és üdvözöljük a francia közbeavatkozást. 50 millió eurót adunk a humanitárius segítség finanszírozására. További 18,5 millió eurót utalunk el hétfőn. Azonban sokkal többet kell tennünk, hogy enyhítsünk a válságon és segítsünk az embereknek. Ez az Európai Tanács témája, de az afrikai partnereinkkel is szorosan együttműködünk abban a tekintetben, hogy jobb válaszokat tudjunk az ilyen válságokra adni. Ami Afrikában történik, az nagyon emlékeztet a dél-szudáni helyzetre. A dzsubai és környékén észlelt válság ehhez hasonlítható össze. Amíg itt ülök, addig eh, folyamatosan vizsgálják kollégáim, hogy mit lehet tenni. Végezetül pedig, eh, elnök úr, a Myanmar-Burma akciócsoportot eh, említeném, és szeretném megköszönni az európai parlamenti képviselőknek a hihetetlen munkát és támogatást, amit kaptunk. Nagyon sikeres két napunk volt Yangonban és Naipaturban. Találkoztunk Aung San Suu Kyi-vel, akit Myanmar Burma lakosai nagyon nagyra tartanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm. Most akkor csinálunk a koordinátorokkal egy első kérdéskört. Kettő perc felszólalónként. Szalafranka úr az első a listán. Köszönöm. Üdvözlöm a főképviselőt. Tényleg nagyon aggasztó dolgokról hallottunk. Kérem, adját át üdvözleténket, és adja át nagyra becsülésünket kollégáinak, akik a válság megoldásán dolgoznak. De szeretném megkérdezni, hogy mit gondol a szíriai helyzetről január másodikán tárgyalások lesznek, lát valamilyen haladást? a tárgyalóasztalon? A szomszédokkal folytatott tárgyalások tekintetében, tehát itt Libanonra gondolok elsősorban, ezen kívül még aggódunk az ukrajnai helyzet miatt is, és ehhez van egy kérdésem. Hogyan ítéli meg az ukrán-orosz megállapodást. Tehát a gáz ára hogyan alakul, és ennek függvényében jelentheti-e a jelen helyzet azt, hogy valamilyen köztes megoldás lesz? Kievben járt kompromisszumot szeretett volna létrehozni, közvetített a felek között, és az emberek, az ukránok igazából törődnek azzal, hogy itt mit szavaz meg a parlament a helyzetben? Van-e ott valamilyen jelentősége? És az általános ügyek tanácsáról pedig szeretném megkérdezni, hogy milyen közép- és hosszú távú célokat fogalmaztak meg. Szeretném megkérdezni, hogy milyen keret létezik ebben a tekintetben, ezen kívül Eston asszony nagyon nagy felelősséggel viseltetik Latin Amerika tekintetében is. Januárban Santiago-ban lesz egy megbeszélés. Ezen kívül még nem jutottunk tovább Mexikóval sem a tárgyalások során. Köszönöm. Secondo intervento kollega Gomez. Gomez kolléga a szocialisták nevében kettő percre. Gratulálok, Eston asszony. Ön az egyik érintett politikus Szíriában. Györgyával és Antonio Gutierrezzel tárgyaltunk erről már. Szíria, illetve a szíriai válság ráébresztett mindenkit arra, hogy katonai megoldás nem megoldás. De a szaudiak, a törökök, a katariak más véleményen vannak. Annak érdekében, hogy elvigyük Genva a partnereket, mit lehet tenni. Ukrajna a következő témám, és szeretnék rákérdezni, mint Szalafranka úr, hogy milyen gazdasági kihatásai lesznek az Oroszországgal kötött megalapodásnak és mi itt az Európai Parlamentben mit tehetünk, hogy támogassuk az ön tevékenységét, ami szükséges Ukrajnában. Végezetül Afrika, a közép-afrikai köztársaságban szörnyű a helyzet, Franciaország szinte egyedül van ott, Dél-Szudán, Maliról is beszélhetik, vagy Bissau-Gineáról, ahol látjuk, hogy az állam csődöt mond, ahol azt látjuk, hogy a portugál repülő szállítja ott az embereket, és a portugál repülőt pedig egy helyi miniszter veszi igénybe. Tehát szörnyű mindenhol a helyzet. Mi lesz itt a közös kül- és biztonságpolitikával? Hova, hova haladnak itt a miniszterek, a tagállamok, mi lesz egyáltalán a közös politikával, és hogyan lesznek finanszírozva a KKBP missziók ilyen biztonsági helyzetben. Hol, hol vagyunk, hol tartunk? Köszönöm. Kacin úr, kettő percre. Köszönöm. Most szeretném kifejezni nagyra becsülésemet sikerei tekintetében, hiszen jelentős sikereket ért el az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájában. Ön személyesíti meg. Európában és a világban is a közös kül- és biztonságpolitikát igazából sokkal fontosabb szerepet játszik, mint amire gondoltunk, amikor létrehoztuk a posztját. Irán esetében azt kívánjuk, hogy olyan emberei legyenek, akik a gyakorlatban is átültetik a reménységet. Reméljük, hogy az Európai Unió stratégiai politikája itt sikeres lesz. Még egy bókot küldök önnek a nyugat-balkáni sikerei miatt is a Nyugat-Balkánon is nagyon sikeres közvetítő politikát folytat. És azt szeretném, hogy máshol is legyenek olyan partnerei egy trojkához, mint a nyugati Balkánon. Tehát például Ukrajna esetében. Hiszen ott a trojka tisztában van a stratégiai kihívásokkal, képes az együttműködésre. Tehát gratulálok, Koszovó és Szerbia illetve az ön által létrehozott trojkához. És már Montenegró is tárgyalásokat kezdett. Nem csak az első olyan országról van szó, amely megnyitja a 23-as és 24-es fejezetet is. Ezen kívül megnyitja a 26-os fejezetet is. Tehát foglalkoznak már a korrupcióval, a közbeszerzéssel, más lépésben halad Montenegró. Szeretnék gratulálni Moldova és Grúzia tekintetében is. Putyin igazából egy játékos. Egy színész a színpadon. Éppen ezért nekünk, nekünk is sokkal jobban kell játszanunk. Tehát nekünk nagyon határozottan kell fellépnünk Putyinnal szemben. Ukrajnában óriási probléma a korrupció szeretném mondani, hogy most mi a helyzet. Kramberg, due minuti per i verdi. A zöldek nevében Kromberg asszony, és most szeretném megkérdezni, hogy ki kér még szót, mert utána lezárom a listát, mert nem lesz időnk. Csatlakozom azokhoz, akik gratulálnak a munkájához, Eston Báronő. Az iráni EP delegáció most ért vissza Iránból, és nagyon sokat beszéltek például a teheráni külügyminiszterrel. Akkor voltunk Teheránban, amikor a amerikai kincstár negatívan ítélte meg a helyzetet, és Irán is nagyon negatívan nyilatkozott az Egyesült Államokról. Érezhető volt a feszültség a külügyminisztérium, a külügyminisztérium, a külügyminiszter és a parlament között, hiszen a külügyminiszter és azt mondja, hogy eh, az, hogy eh, a kincstár feljegyzéseket tett, az nem... Eh, uh, negotiations would follow. És biztosított minket, hogy folytatódnak majd a tárgyalások. A parlamenti képviselők úgy látták, hogy ez a, az aktus barátságtalan volt, és a megállapodás megsértése. Tehát nem volt arról szó, hogy most itt régi vagy új szankciók vannak Iránnal szemben. A külügyminiszter követte a megállapodást, a parlamenti képviselők inkább kemény vonalasak maradtak, de szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja a helyzetet. Ezeknek a kincstári listáknak milyen szerepe van, hogyan lehet őket európai szempontból megítélni? Köszönöm, Tenok úr. Köszönöm. Én is szeretnék gratulálni. Nagyon jó évet zár a Belgrád-Pristina megalapodással kezdődött, és elért az iráni, illetve az Iránnal kötött megállapodásig. Az első kérdésem Ukrajnára vonatkozik. Janukovics elnök megerősítette önnel szemben, hogy eh, még nem került le a napirendről a EU-val kötendő megalapodás. De Oroszországgal megállapodott, elment Szocsiba, és megállapodást kötött Oroszországgal. Szeretném megkérdezni, ugyanazt, mint Anna Gomes, hogy most hátra dőlhetünk? Gazdaságilag pozitív hatása lesz ennek a megállapodásnak? És elképzelhető, hogy Belorussziához hasonló szankciók lesznek Ukrajnával szemben is? azt látjuk, hogy Oroszország mindenképpen vissza akarja hajítani a volt szovjet köztársaságokat a saját érdekszférájába. Oroszország nyíltan támogatta Janukovics céljait, hogy megtisztítsák a Majdan teret a tüntetőktől. Irán, igen, Iráni az, Irán mindig egy eh, csúszós talaj volt a múltban is, de ami az elmúlt fél év alatt történt, hogy hogyan lehet a szankciókat ismét foganatosítani, amennyiben eh, Irán megszegi a megállapodást. Tehát úgy, mint ez az amerikai kincstári lista, Közép-Afrika, Közép-Afrika esetleg az első a hely lenne, ahol eh, be lehetne katonák is avatkozni az Európai Uniónak. Én is szeretnék feltenni egy kérdést Eston asszony Szíriával kapcsolatban. Az ország számos része szélsőséges iszlamista csoportok vannak, jelen van az Al-Qaeda, és ők saját törvény kezést tartanak. Ryan Broca volt szír, szíriai nagykövet a Times-nak azt javasolta, hogy az Assad rezsimmel megint fel kell venni a tárgyalásokat, bármennyire gonosz, most idézem, annyira nem szörnye, szörnyűséges, mint a dzsihadisták. Nem is lehet olyan szörnyűséges vég az idézetnek. Tehát itt politikai csődről van szó, új makiavelizmusról van szó. Hogyan látja ezt a pontot? Very much. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes kérdéseket kaptam, tényleg köszönöm. Franka asszony kérdésével kezdeném. Egyébként mindenkinek köszönöm szépen a kedves szavakat Szerbiával, Koszovóval és Iránnal kapcsolatban. Tényleg köszönöm. A Genfel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy tulajdonképpen ez az egész folyamatnak csak a kezdete. Én nem hinném, hogy a Genf 2, tehát hogy egy nap majd megoldja az összes problémát, a második Genfi tárgyalás megoldja az összes problémát, de őszintén hiszek a tárgyalások sikereiben, hogy legalább olyan fegyverszünetet ki tudunk majd harcolni, ami alatt a humanitárius segély eljuthat az emberekhez. Tehát, hogy elhallgatnak a fegyverek, és az emberek végre élelmiszerhez és valamilyen fajta szálláshoz juthatnak. Az, hogy Laktabahimitől kaptunk némi elkötelezettséget, az már lehetővé teszi, hogy az asztal köré leültessük azokat, akik tényleg hatással bírnak az eseményekre, és konkrétan irányítják az eseményeket, és akkor végre elindulhat ez a humanitárius folyamat. Az mondjuk mindenki számára egyértelmű, hogy ez rendkívül nehéz lesz. Bármit látunk, bárkivel beszélünk, bármit olvasunk a sajtóban, Mindenki, aki eljön Brüsszelbe, vagy akikhez mi elmegyünk, mindenki azt mondja, hogy ez nagyon nehéz lesz, de el kell kezdenünk, mert ha nem fogunk bele ebbe a munkába, akkor soha le nem zárjuk ezt. Libanon rendkívül nehéz helyzete is ugye hozzáad ehhez a katasztrófához, de hát ez a kiegyensúlyozatlan helyzet mégis hova vezetne, hogyha Libanonnak a saját lakossága negyedével megegyező mennyiségű menekültet kell befogadnia. Ez teljesen feldolgozhatatlan. Ezért fontos, hogy magát az elindult politikai folyamatot is támogassuk, hogy ezek az emberek hazatérhessenek és felállhasson egy kormány. Ami Ukrajnát érinti, először Tenok úrnak szeretnék válaszolni, de mások is kérdeztek Ukrajnával kapcsolatban, megpróbálom összefoglalni a kérdéseket. Tehát Janukovics elnök azt mondta, és ismét azt mondta, és megismételte, hogy szeretné aláírni ezt a megállapodást, hogy egész politikai karrierjének tulajdonképpen az volt a lényege, hogy Európához közelítse Ukrajnát. Ezt mondta többször is elmondta, én csak ezt tudom megismételni. Tehát ő ezt mondta, ezt kommunikálta az irányomba minden egyes alkalommal. Természetesen vannak itt most olyan rövidtávú kereskedelmi és gazdasági kérdések, problémák, amiket meg kell oldaniuk. De nem választani kell Oroszország és Európa között, tehát ez nem egy vagy, hanem egy és, egy is, is. Ukrajnának Oroszországgal ugyanúgy jó kapcsolatokat kell őriznie, mint Európával, mind a kettővel, nem az egyikkel vagy a másikkal. Úgyhogy nem szeretném, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen félreértés lenne. És azt is elmagyaráztuk Janukovicsnak, hogy mi történik akkor, hogyha nem írják alá ezt a megállapodást, akkor mi történik az Európai Unió oldaláról, mi ezzel is együtt tudunk élni de gondoljanak bele ők, hogy mennyire visszaüt majd rájuk az, hogy nem tekinthetik megfelelő kereskedelmi partnernek az Európai Uniót, hogy ez milyen negatív hatásokkal jár. Tehát, hogy bizonyára át kell majd szervezniük nagyon sok ipari és kereskedelmi tevékenységüket, a pénzügyi intézeteiket, amelyek ugye már nyitottak Európa irányába, és arra készülnek, hogy Európa irányába indulnak el. Megvannak azok a keresleti források itt Európában, amik fontosak lennének Ukrajna számára, és mi nyitottak vagyunk, hogy ilyen szempontból támogassuk Ukrajna jövőjét. Megvannak ezek a rövidtávú problémák, én ezt elismerem, ezek valós problémák, de ezeket meg lehet oldani, és ezeket meg lehet oldani a jelenlegi megállapodás keretein belül is. Ez az, amit fontos tudni. Ukrajnában elmondtam a sajtótájékoztatón is, hogy azt hiszem, hogy a lényegben egyetértettünk, és hogy ezeket a problémákat meg lehet oldani. És akkor most nézzük a többi ukrajnai kérdést. Az IES felülvizsgálatával kapcsolatban én úgy gondolom, hogy el kell különítenünk a rövidtávú, középtávú és hosszú távú aggodalmakat, kérdéseket, problémákat. Ugyanis először ugye én rövid távúakra koncentráltam, hogy viszonylag rövid mandátumom alatt még mit tudok lezárni. Vannak jogszabályalkotási problémák, de voltak már előrelépések Ukrajnával kapcsolatban. Ezeket mindenképpen üdvözöljük, nagyon sok új jogszabály már elindult, és el is kell indulnia a lehető leggyorsabban. Természetesen vannak tagállami véleménykülönbségek, és a tanácsnak valahol a konszenzus mentén kell mozognia. Remélem, hogy ez olyan terület lesz, ahol a parlament például odafigyel arra, hogy segítséget tudjon nyújtani majd az én utódomnak itt a bizottságon belül, hogy ezeket a problémákat és hát az új problémákat is meg tudja majd oldani. És remélem, hogy ez a felülvizsgálat nem egy olyan dokumentum lesz, hogy bekerül egy fiók mélyére, és ott porosodik, hanem amit érdeklődéssel olvasnak majd a hozzáértők a parlament támogatása eddig is nagyon fontos volt, ezt köszönöm szépen, tudom, hogy nagyon sokan elkötelezettek ebben a tevékenységben, és érezhető is, amit megtettek. Barozó elnök most volt Kolumbiában és Panamában, hogy áttérjek Latin Amerikára, és én is szeretnék majd egy hivatalos útra menni, remélem talán a jövő év elején ez sikeres lesz. Reméljük, hogy a Mercosurral kapcsolatos kérdésekre kapunk választ a partnerországoktól, és akkor tényleg előrelépést tudunk majd elérni. Barroso elnök egyébként azért látogatott el Kolumbiába és Panamába, hogy elmondja, hogy mennyire támogatjuk azokat az elindult fejlesztési eszközöket, amelyek fontosak ennek a két országnak a szempontjából, és Michel Bachelet elnöki kinevezése pedig szintén nagyon fontos esemény ebből a szempontból. sokszor nagyon nehéz összehangolni a témákat, Irán és Koszovó szinte minden erőnket és időnket leköti, de nem szabad elfelejtenünk a többi fontos témát, mint ahogy Latin Amerikát sem. Anna Gomez kérdése Szíriára vonatkozott, hogy mit mit mondunk azoknak, akik a tárgyalásokra, akik a vitákra érkeznek, és hogy békét kötni nem a barátainkkal kell, hanem az ellenségeinkkel. Hát ezzel az alapelvel egyetértek, Szerintem az a legfontosabb, hogy mindenki, aki leül az asztalhoz, nyitott legyen arra, hogy megegyezésre jusson. Tehát nagyon sok országot, nagyon sok csoportot, nagyon sok érdeket kell képviselni, és a Genfi egyes tárgyaláson, az első Genfi tárgyaláson volt egy olyan mag, amely egyetértett, és még nagyon sok olyan támogató ország, amely nagyon fontos szerepet játszott. Tehát szerintem ez olyan megközelítés, amivel elérhetjük, hogy a megfelelő emberek üljenek le a tárgyalóasztalhoz, és ezzel már részben garantáljuk is a sikert. Ukrajnával kapcsolatban köszönjük a parlament eddigi munkáját, hiszen folyamatosan küldték az üzeneteket a kormánynak, az ottani parlamenti képviselőknek, és remélem, hogy ez az aktivitás meg is marad. Nagyon fontosak egyébként a kölcsönös látogatások is. Biszogínea lesz a következő téma, reméljük, hogy a jogállamiság minél hamarabb újra felállhat, de ez nagyon nehéz kérdés. Gondolom mindenki tudja, hogy a portugál külügyminiszterrel beszéltünk a légitárságok kérdéséről, reméljük, hogy a megfelelő folyamatok elindulnak, mi ezeket támogatjuk, és reméljük, hogy az új kormány is feláll, és hát a fegyveres erők pedig elfogadják, hogy ki kell lépnünk a politikából a CFTP tekintetében. Nagyon fontos az európai tanácsi tárgyalásokban ez a téma. Van egy rendkívül hosszú dokumentumunk is, amelyel az állam és kormányfők majd foglalkoznak. Ők majd megnézik, hogy ez mennyire fontos része lesz az Európai Unió politikájának. Nagyon jó misszióink vannak, nagyon jó beavatkozásaink vannak, természetesen vannak olyan esetek, amikor le kell zárni ezeket a missziókat, és újakat kell megkezdeni, de várjuk az Európai Tanács döntését, hogy az elkövetkezendő évekre kijelölje, hogy mik lesznek a humanitárius tevékenységek. Szerbia-Koszovó, mindkét miniszterelnökkel nagyon szeretek egyébként együtt dolgozni, elég sok időt töltöttem velük, Elismerem, amit eddig elértek, értem az üzeneteiket, értem azt az üzenetet, hogy lehet ebben a régióban eredményeket elérni. Mert őszintén szólva nagyon sok rendkívül nehéz gyakorlati kérdést és politikai kérdést kellett megoldaniuk, és nagyon korlátozottak voltak a lehetőségeik, tényleg nagyon sok vörös vonalat nem lehetett átlépni. Ami megint Oroszországot és Ukrajnát illeti, Ukrajnával kapcsolatban elmondtam, hogy nem kérdés, hogy nekik szoros kapcsolatban kell maradniuk Oroszországgal, mi ezt nem is kérdőjelezzük meg. Amikor Lavrov miniszterrel találkoztunk, mert eljött a vacsorára a külügyminiszteri csúcson, akkor mi is elmondtuk, hogy sok esetben kell választani döntéseket kell hozni, de az nem kérdés, hogy Ukrajnának Oroszországgal kapcsolatban kell maradnia, és jó kapcsolatban kell maradnia, és ezt mi maximálisan támogatjuk is gyakorlati szempontból. A tárgyalások folytatottak Moszkvában is, és a moszkvai tárgyalásoknál igazából Janukovics elnök is elmondta, hogy mik az alapelvek, a gáz, árak stabilizációja, meg kell egyezni mind a volumenben, mind pedig az árakban, az egyértelmű. Ami pedig a 15 milliárdos kötvények, államkötvények beszerzését illeti, ebben a kérdésben is remélem, hogy minél hamarabb megszületik a megegyezés, mert enélkül nem tudunk megfelelő módon tovább lépni. És aztán tényleg szinte óráról órára elmondta, hogy szeretné aláírni valamikor a megállapodást. Hát reméljük, hogy Ukrajna tényleg ezen az úton halad tovább, hiszen Janukovics elnök folyamatosan arról biztosított engem, hogy ezen az úton szeretnének tovább haladni, és nyitottak erre. Hát majd meglátjuk, hogy az elkövetkező napokban mi történik. Kromberg asszony az iráni látogatásról beszélt. Ez nagyon érdekes számomra, hogy hallhatom mások benyomásait is a teheráni eseményekről és helyzetről. A szankciók természetesen régiek, ebből a szempontból nincsen új a nap alatt, de azért érdekes megnézni, hogy mindez hogyan jelenik meg a sajtóban. Úgy gondolom, hogy az irániak is tökéletesen tudják, hogy hol tartanak a tárgyalások, és amikor eljött a miniszterelnök helyettes, akkor nagyon sok mindenben megegyeztünk, és aztán csütörtökön a technikai tárgyalások újraindulnak, majd Bécsben. Nagyon sok mindent lefektettünk már annak érdekében, hogy ezt a politikai akaratot egyfajta technikai keretté tudjuk átalakítani, és Bécsben reméljük, hogy ez tényleg folytatódni fog majd ez a munka. Tánok úr kérdése következik. Én úgy gondolom, hogy nem mehetünk bele egyfajta alkudozásba Oroszországgal nem lehet folyamatosan egymásra licitálni. Christine Lagarde is elmondta az IMF részéről, és természetesen az Európai Beruházási Bank is elmondta a véleményét arról, hogy valóban nagyon sok beruházási és fejlesztési lehetőség van Ukrajnában, hogy előre mozdítsuk a gazdaságot. És én egyértelművé tettem az elnök irányába, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor itt most mi komoly pénzösszegeket fogunk csak így átadni, hanem arról van szó, hogy a gazdaság hogyan tud A-ból B-be eljutni, és hogy melyek azok a területek, melyik azok az ágazatok, amelyeket fejleszteni kell, hogy mit tehetünk valóban a gazdaság fejlesztésért, hogy mit tehetünk azokért az elesettekért és kirekesztettekért, akik egyszerűen kihullottak a szociális hálóból. Két nagyon fontos dologról beszéltünk, az egyik a mezőgazdaság, a másik pedig az energia ágazatban rejlő potenciál. Nyilván a technológia és az infrastruktúrális fejlesztésekről is beszéltünk, mert itt komoly lehetőségek rejlenek Ukrajnában, hogy magasabb normákra emeljék a gazdaságuk szintjét és így a piac is megfelelő irányba léphetne tovább, és így valószínűbbé válna, hogy magukhoz tudják vonzani azt a mennyiségű beruházást, amire szükség van. Én ezt az üzenetet próbáltam eljuttatni. Felmerült az is, hogy mi történik, hogyha Irán megszegi a megállapodást, akkor milyen szakció, szankciókat kell életbe léptetni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy Irán be fogja tartani a játékszabályokat tökéletesen, mert Irán is megértette, hogy ezen az úton kell tovább haladni, én ezzel maximálisan egyetértek, ezt a végrehajtási tervet keresztül kell verni, és akkor folytathatjuk majd azt a munkát, amit elkezdtünk, és talán le is zárhatjuk. És a harcoló csapatokról vannak olyan tagállamok, amelyek nem támogatták a közép-afrikai köztársaságban való katonai fellépést. Megpróbálok most 28 tagállam között konszenzust kialakítani ebben a kényes helyzetben. Elnök úr kérdezett Szíriáról, és, és arról, hogy Assaddal tárgyaljunk-e vagy sem. Assad és rezsime nagyon sok mindenben bűnös. Gyilkosságokban, és abban is, hogy nem volt képes saját lakosait megvédelmezni. Ha ez a helyzet, akkor az illetőnek le kéne, el kéne tá, ö, hagyni a hatalmat. A Genf kettő tárgyalások, ha tényleg előre haladnak, akkor elsősorban az mindenkinek az érdeke, hogy olyan kormány álljon föl Szíriában, amely békés és az emberek érdekeit figyelembe veszi. Erre irányul a tárgyalás, 75 az országnak romokban hever, egy generációnyi fiatal és gyerek frusztrált, lelkileg sérült, botrányos a helyzet, és ráadásul közel történik mindez hozzánk. Bármi is történjék a jövőben, ennek az országnak a hanvaiból föl kell támadnia, és ehhez olyan kormányra van szükség, amely képes megállítani a vérengzést. Köszönöm szépen. Tizenketten vannak a listámon. Minden felszólaló másfél percet kap. Gabriel asszonynak adok először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, köszönöm az elvégzett munkát, a lelkesedését, gratulálok ahhoz is, hogy ilyen minőségi tárgyalásokat tudott folytatni, amelyek eh, mandátuma alapján mindent elértek, amit el lehetett érni. Én az Európai Unió megfigyelő eh, választási megfigyelésről szeretnék kérdezni a kongói választásokról 2011-ben. Ugye azt szeretném tudni, hogy az Európai Unió folytatja e- elkötelezett fellépését az ország biztonsága érdekében. Az ott lezajlott forradalom nagyon pozitív, és Kampala szóvívője pozitív fejleményekről számol be. Martin Kobler két héttel ezelőtt a Moszkó elnökével Franciaországban egyeztetést tartottunk, és az európai fellépés erősnek szeretné látni. Úgy látjuk, hogy most egy lehetőség nyílik az ország előtt, hogy a, az erőszak ördöki köréből kitörjön és a demokrácia felé elinduljon. De nem csak az ENSZ és az EU összefogására és minden nemzetközi szereplő összefogására van szükség. Az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok és az északi országok most sok új erőforrást mobilizálnak. Két kérdésem lenne. Hogyan tudjuk a Kinshasa-ban a szakértői és egyéb erőforrásainkat összpontosítani, és agomai képviseleti iroda mennyiében hoz hozzáadott értéket az elnök félbeszakította a felszólalót. Lejárt az ideje, asszonyom. Én is gratulálni szeretnék elnök asszonynak a sok sikeres tárgyaláshoz, különösen a szerb-koszovó párbeszéd beindításához. Mint fő megfigyelő magam is ismerem a helyzetet, és tudom, hogy ennek a sok oldalú megközelítésnek mekkora ö, hozzáadott értéke van az erőteljes ö, fellépéssel együtt. A külügyi szolgálat értékelése kapcsán ö, ugye 2013. júliusában adták ki ezt önök, benne van az Európai Parlament ajánlásai alapján a problémák feltárása és a rájuk adandó válaszok sora, és a tanács következtetéseiről már Szalafankra úr kérdezett is. Tehát szeretném megtudni, hogy a tanács miért próbálja a közép és rövid távú ajánlásokat egymástól mesterségesen szétválasztani. Mi több folytonosságot szeretnénk látni ebben a folyamatban, és nem csak a tekintetben, hogy majd az ön utódja hogyan viszi ezt tovább, hanem a témák összekapcsolása érdekében is. Aztán azt is szeretnénk tudni, hogy az EU külügyi politikájának megerősítésén belül a tanácsi ajánlások a mi konkrét esetünkben a civil szervezetre vonatkozóan miért nem valósulnak meg, miért nem eh, megfoghatóbbak, miért nem mobilizáljuk azokat az erőforrásokat, akik szakértőként eh, ezt a témát eh, jól értik. Áfúrnak adok szót. Köszönöm szépen. Az általános ügyek tanácsa nagy aggodalmának adott hangot a közép-afrikai köztársaság belüli beli válság miatt. A következtetések hetedik bekezdése arra utal, hogy a CSDP misszió helyzete nem biztos. Az egyetlen döntéshozó testület, amely harcoló csapatok küldéséről dönthet, az az Európai Tanács maga. És remélem, hogy ön Barozó elnökkel együtt képes lesz ezt a döntést kiharcolni a tagállamok részéről, mert ha ezt a döntést nem hozzák meg, és nem elég eltökélt a fellépés Közép-Afrikában, akkor nem csak megint serben hagyjuk a lakosságot, hanem további erőszakot szülhet, és persze nálunk pedig politikai kérdésé válik, hogy az európai harcoló csapatokat minek hoztuk létre, ha soha nem vetjük be őket. Azért vannak, hogy az imidzsünket javítsák, vagy azért, hogy a válságos helyzetekben a lakosság helyzetén javítsanak. Itt egy konzervatív kolléga is ö, támogatja ezt a gondolatot, sőt a liberálisok is. Tehát ha itt hárman ugyanazt gondoljuk, akkor talán érdemes lenne leülnünk az angol kormány vétózó hozzáállása kapcsán. Köszönöm szépen. Schulz úr kap szót. Másfél percben. Én is gratulálok Eston asszonynak, és köszönöm elkötelezett és bizonyíthatóan hatékony munkáját, a közös nevező megtalálását. Janukovics elnök megkapta azt a rövid távú segítséget, amire szüksége van. Ugye 15 milliárdos hitelt kap Oroszországtól, és a gázárakat is most csökkent tettik. Ez az orosz támogatás persze ahhoz a feltételhez kötődik-e, hogy ő megszakítsa a tárgyalásokat az EU-val, vagy pedig ez csak egy implicit elvárás. És ha így van, akkor nem kéne a moderátor és közvetítő szerepét elvállalnunk hiteles, nemzetközileg ismert személyek bevonásával? Steele úr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz, akik gratuláltak Astelasszonynak a, az iráni és pristinai tárgyalások sikereihez. Most az orosz-ukrán viszonyban látjuk, hogy Oroszország egyre nagyobb nyomást gyakorol nem csak Ukrajnára, akár hiszik, akár nem, leghosszabb határa az EU-nak Bosznia-Hercegovinával van, és ne felejtsük el azt, hogy a háttérben ilyen kis országokra a nagy háttérhatalmak, mint Oroszország, Törökország nagyon nagy nyomást tudnak gyakorolni, tehát erre nekünk tekintettel kell lennünk a Balkánon, ahol a Balkán stabilitása ezektől az erőviszonyoktól függ. Kérdésem ezzel kapcsolatos. Képes-e az európai diplomácia Törökországgal szemben hasonló súlyjal fellépni? Képesek vagyunk-e koherens Európai Unió és politikát kialakítani Bosznia-Hercegovina viszonylatában? De Kaiser asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Eston asszony, én is gratulálok önnek Irán kapcsán, de csak röviden, mert két kérdésem lenne. Szíriával és Dél-Szudánnal kapcsolatban. Szíriával kapcsolatban Genf 2-nek ön ezen belül az Európai Uniónak milyen szerepet szán, és hogyan tudnánk láthatóságunkat növelni ezen a konferencián. Miről kéne konkrétan tárgyalnunk Iránnal, mert fellépésünk és annak láthatósága nem mindegy, hogy a tekintetben, hogy hogyan tudunk tovább lépni a médiára, oda kell figyelni. Dél-Szudán. Én előadója voltam a az előző Strasburgi ülésen került napirendre a jelentésem Dél-Szudánról, és azzal foglalkozik a jelentés, hogy a jelenlegi Zsuba kormány mellett a demokráciának milyen esélye van. Az ön ö, elemzése, véleménye mi erről, és ön szerint ö, valóban államcsínyről van szó Szelvakír kapcsán, és ö, ha nem tudja folytatni mm, tevékenységét, akkor kiesik egy fontos tárgyaló felünk, és akkor mit tudunk lépni. Szerintem az Európai Uniónak keményen kéne fellopni, nagyon sok pénzzel kéne támogatni az ottani fellépést, és lehet, hogy mindez mégsem elég. Ön hogy látja a helyzetet? Mr. Weigel, please. Weigel úr. Eston asszony a Janukovicsal történt találkozója után adott egy nyilatkozatot, és ez eh, nagymértékben hozzájárult az ukrajnai helyzet realisztikus megítéléséhez. Most olyanokat hallunk, hogy új vasfüggöny van Európában, visszajött a hidegháború. Nem hinném, hogy az ilyen eh, retorika segít abban, hogy komolyan meg tudjuk ítélni, hogy Ukrajna hova megy, hova tart, milyen irányba. Egy európai ország, európai hagyományokkal. Two halves of Ukraine, one is... De Ukrajna két részre oszlik. Az egyik orosz, a másik ukrán. Tehát két részről van szó, az egyik részben ukránul beszélnek, keleten pedig oroszul beszélnek. Ez a dolog lényege. Olvastam néhány kutatást, amiben az áll, hogy körülbelül ugyanannyian akarnak európai perspektívát, mint ahányan nem akarnak. Csatlakozom a gratulálókhoz, is szeretném hangsúlyozni, hogy tényleg bölcsességet, mértéktartást tanúsított, ahogy a kievi helyzetet értékelte. Köszönöm. Milyen mon? Köszönöm. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Túlságosan késő van. Későn kaptam szót, de akkor is gratulálok én is a Lavrovval töltött munkaebéd után hogyan ítéli meg a helyzetet? Nagyon fontos lenne tudnunk, hogy Vilnius után hogyan látja a helyzetet. Szeretnék még egy dologra rákérdezni. Hogyan eh, látja azt, hogy a Libe bizottságban eh, a Snowden ügyjel foglalkoznak, és eh, az NSA ügyjel. Tehát, hogy Snowden úrnak eh, szeretnének egy kérdőívet adni. Tud erről? Picula kolléga, köszönöm. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az eredményhez, hogy Szerbia és Koszovó leült a tárgyaló asztalhoz. Másrészt sajnálom, hogy Bosznia-Hercegovina státusza ugyanaz marad. Azonban valószínűleg ez azért van, mert bizonyos országok egymással padhelyzetben vannak. De itt mindenképpen sokkal őszintébb munkát kellene végezni abban a tekintetben, hogy európai perspektívát kapjanak az országok. 2013-ban a Dayton utáni struktúrától búcsút vehettünk, azonban eh, még nincs mindenhol világos európai perspektíva. Hogyan látja Bosznia-Hercegovina európai perspektívét 2014-ben? Mi történik eh, azután, hogy megváltoztatják a választási törvényt? Köszönöm, Antonio. Köszönöm, hogy eljött, és én is szeretnék gratulálni a sikereihez. Két kérdésem lenne. Jó, kapiskola. A DAF úr által feltett kérdéshez csatlakoznék, tehát Franciaország eh, nagyon aktív Afrikában, Közép-Afrikában, katonai akciókra gondolok, és eh, ez a francia jelenlét a közép-afrikai Köztársaság panne Európa jelenlétét jelzi. Azonban eh, itt megvan az a érzés, hogy ilyen gyarmati gyámkodásnak tűnhet ez, hogy Franciaország ott van. Néhány európai országnak van gyarmati felelőssége. Afrikában nagyon bonyolult ott fellépni, tehát hogyan lehet egyensúlyt tartani? Van még egy kérdésem Nyugat-Szaharához. Úgy gondolom, hogy nagyobb határozottsággal kellene fellépni azon a területen, is. hogyan látja a helyzetet. Köszönöm. Jupcseva asszony. Köszönöm, elnök úr. Eston asszony, bulgárul fogok beszélni. Nagyon örülök a sikereinek. Nagyon jól dolgozott a külügyi szolgálat. Köszönöm szépen nagyon jó, ami Szerbia és Koszovó között beindult. Jó lenne, hogyha a összes nyugat-balkáni ország ebbe az irányba indulna el. Szerintem mindjárt gratulálhatunk ehhez. Szerintem a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia is több figyelmet érdemelne. Törökországról is beszélünk, tehát főleg akkor, hogyha Erdoğan politikai nyilatkozatait halljuk a balkáni országokról. És a kelet-balkáni országok nem túl örülnek annak, amit Erdoğan mond. Itt is egy ilyen otomán árnyék vetül a kelet-balkára. Nem rég Grúziában jártam, tárgyalásokat folytattunk, és ők feltetik a kérdést, hogy mi történik majd a Vilniuszi csúcson. Aláírják az ukránok, nem írják alá, most, hogy nem írják alá, mi lesz a kritériumokkal, folytatódnak a tárgyalások most Oroszországra áttérve. Meg vagyok győződve, hogy ahogy ön is mondta, az Oroszországhoz fűződő kapcsolataink megfelelő irányba mutatnak. Ön is így gondolja? Jákon asszony. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés. Én eh, Finnország északi részéről jövök, ahol a Mikulás is lakik. Az én kérdésem, mit mondjak neki? Mit kíván? Mikulás anyóhoz. Mit mondjak neki? I changed my question. Megváltoztattam a kérdésemet. You have the floor for answers. <laughs> Thank you very much. Uh, uh, give as much detail as, as I. Köszönöm a kérdéseket, nagyon sok kérdést kaptam. Gabriel asszonyjal kezdeném a válaszadást. Elmondta az aggájait, hogy uh, ugye a DRC-ben egyszerűen eltűnik a fellépésünk, és hogy a jelenlétünket sokkal jobban kellene kommunikálni, sokkal láthatóbbá kellene tenni. Valóban itt egy válságmenedzselési struktúráról volt szó, de inkább egy hosszú távú fejlesztésre kellene koncentrálni, inkább a kormányzásra kellene koncentrálni, a kormányzási segítségnyújtásra. A kiküldetésnek mindig van egy fő célja. Tehát amikor például megérkeztem a legutóbbi alkalommal, akkor úgy tűnt, hogy a politikai akarat elfogyott, és a források is elfogytak, és hogy nem volt semmilyen olyan stratégia, ami tovább vitte volna ezt a küldetést. Tehát, hogy remélem, hogy a jelenlegi példa most egyértelműen mutatja majd, és mindenki számára egyértelmű lesz, hogy ugye öt év alatt kiléptünk valamennyire az eredeti válságos helyzetből, de a problémák nem oldódtak meg. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy ezeket az átmeneteket kell jól biztosítani, amikor egy program lezárul, vagy sikertelen, és egy újba kell belekezdeni. Az észak-koszovói segítségnyújtást nagyon szépen köszönjük, rengeteg energiát kaptunk azoktól, akik ott voltak a küldetéseken. Nagyon fontos szerepet játszottak, a felülvizsgálati munkában is, ezt is nagyon szépen köszönjük. Maga a felülvizsgálat, mint ahogy Szelafranka kollégának is elmondtam, szándékosan koncentrált, sok esetben rövid távú célkitűzésekre. De természetesen nem hagytuk figyelmen kívül a hosszú távú cselekvéseket sem. Igazából minden egyes célkitűzésnek az a lényege, hogy a helyzetet javítsa. Hogyha megfelelőképpen végezzük a tevékenységünket, akkor folyamatosan hatékonyabbak lehetünk. Ami a nemzeti szakértők felhasználását illeti, szerintem ez csak és kizárólag a forrásokon múlik, nyilván a külügyi szolgálat szakértelmét is fel szeretnénk használni, de hogyha nincsen megfelelő helyi tapasztalatunk, vagy nagyon nehéz gazdasági helyzetben kell fellépni, akkor nyilván külső szakértőkhöz is kell fordulni, főleg egy ilyen válságos időszakban. az, hogy új delegációkat nyitunk mondjuk Mianbárban vagy Líbiában, az nagyon fontos, de mindez ugye pénzbe kerül, tehát a forrásokat a lehető legbölcsebben kell elköltenünk, és a felülvizsgálatban is sokszor megjelent ez, hogy legyünk költséghatékonyabbak. Dáfúr kérdése következik. A harcoló csapatok és ezeknek a célkitűzése volt az egyik legfontosabb kérdés valóban fontos, hogy megnézzük, hogy milyen eszközeink vannak. Hát ez nagyon kedves név, hogy eszköz, hát mindannyian tudjuk, hogy sok esetben mit takar az, hogy eszköz. A francia küldetéssel kapcsolatban folyamatosan szoros kapcsolatban vagyunk Franciaországgal. Itt ugye olyan hosszú távú kapcsolatokról és olyan valódi segítségnyújtásról van szó, amely tényleg segítheti ezeket az országokat abban, hogy tovább lépjenek. És Franciaország sok esetben bilaterálisan is segítséget kért más tagállamoktól, és kapott is, gondolom, hogy Holland elnök úr majd utal erre a holnapi csúcson. Ami rendkívül érdekes számomra, mint kérdés, az az, hogy hogyan működik egy olyan döntési mechanizmus, hogyan lehet gyors és bölcs egy olyan döntési mechanizmus, amikor 28-an kell egyetérteni. Amikor összefogjuk ezeket az embereket, akik különböző országokból érkeznek, és valamilyen közös missziót szeretnének megvalósítani, akkor itt mindig nagyon bonyolult a kép. Hatékonyan meg kell tervezni a fellépést, mindenben egyet kell érteni, és ez természetesen nagyon nehéz, és sokszor nem sikerül ezt olyan sebességgel megvalósítani, mint ahogy mi szeretnénk. A politikai döntéshozatal is sokszor lassú, a tagállamok mind szeretnék nyilván a saját szakértőiket, a saját legjobb embereiket elküldeni ezekre a kiküldetésekre. Én mindig azt hangsúlyozom, hogy meg kell egyezni, hogy közösen, hogy csapatban kell dolgozni, és az a megközelítés, amit Franciaország elindított, az az, hogy elment egyedül, és utána pedig bilaterálisan kért segítséget más tagállamoktól, és igazából Maliban is láthattuk már, hogy ugyan Franciaország indult el egyedül, de utána a kooperációval rengeteg plusz eredményt tudtunk elérni. Tehát azt hiszem, hogy az együttműködés például ott utána a helyi csapatok kiképzésében nagyon hatékony volt. Solc úr azt kérdezte, hogy Ukrajna fel kell -e, hogy adja a kapcsolatait az Európai Unióval. Én nem hinném, hogy bármilyen jel is arra mutatna, hogy feladja a kapcsolatait az EU-val, mert legalábbis reménykedem, hogy ilyesmi nem történik meg. Hiszen a keleti partnerségben rendkívül fontos számunkra Ukrajna lehetővé kell tennünk, hogy a keleti partnerek szuverén módon meghozzák a saját döntésüket, és ebben támogatni kell őket. Én magam is beszéltem az elnökkel, elmondtuk, hogy bármilyen közvetítő, bármilyen mediációs tevékenységet is szeretnénk támogatni. Örülnénk annak, amennyiben ők úgy gondolják, hogy ez hasznos lenne, hogyha kihasználnák ezeket a lehetőségeket is amikor az ellenzék vezetőivel beszéltem, akkor is láttam, hogy nagyon sok megoldási javaslat van ugyanis voltunk mediátorok, voltunk közvetítők, voltunk tárgyalópartnerek, voltunk tárgyalás vezetők, tehát igazából mi egy kicsit tudunk alkalmazkodni ahhoz, hogy mit várnak el tőlünk, hogy milyen szerepben tűnjünk fel, de mindenképpen azt az üzenetet mondtuk el, hogy az EU-ban mindenki támogatja Ukrajnát. Erre maximálisan nyitottak vagyunk. Hogyha Ukrajna közelít felénk, akkor mi is közelítünk Ukrajna felé, csak ezt tehát Ukrajnának is akarni kell. Nézzük a Bosznia-Hercegovinára vonatkozó kérdést. Óriási munka van már most is Bosznia-Hercegovinában és a kormányjal nagyon fontos tárgyalásokat folytattunk arról, hogy a jövőben hogyan fogunk majd eljárni. Én úgy gondolom, hogy a politikai vezetők nagyon keményen dolgoznak most. De vannak még problémák, vannak olyan kérdések, amiket újra és újra meg kell néznünk, hogy hogyan támogatjuk ezt az országot, mert megvan a veszély annak, hogy lemarad egyszerűen ebben a régióban. Nagyon sok szakértelem van ebben az országban, a kormány szeretne közelíteni az Európai Unióhoz. De akkor meg hogyan tudunk most olyan stratégiát kidolgozni Bosznia-Hercegovina részére, amely évekig működhet, hiszen valahogy megakadt minden úgyhogy egyetértek azzal is, hogy a régióban is nagyon komoly felhajtóerők vannak, amiket ki lehetne használni. Az egész Nyugat-Balkánt kell összefogni, egymáshoz is közelíteni, és az Európai Unióhoz is közelíteni. Azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek a politikai agendánk prioritásai közé kell majd kerülnie a következő évben, de hát ugye jönnek a választások. Veronik, köszönöm szépen a nagyon kedves levelet. Én azt hiszem, hogy a Genf kettes tárgyaláson is nagyon magas szintű szerepet fogunk játszani. Ugyanis mi folyamatosan mondtuk, mi már két éve mondjuk, hogy ezt a politikai folyamatot folytatni kell. A Genf 1-esnél Pialimon támogatott minket, nagyon fontos szerepet játszunk az előkészítő folyamatokban, a Genf 2-es kapcsán, ezen a héten is lesznek Genfben tárgyalások annak érdekében, hogy támogatást tudjunk nyújtani az ENSZ-nek, hogy tető alá tudja hozni ezt a tárgyalást. A civil társadalommal is felvettük a kapcsolatot, és azt is ösztönözzük, hogy minél több nő legyen ezekben a tárgyaló delegációkban, tehát mindenképpen szeretnénk nőket is látni a tárgyaló partnerek között. Most akkor meg kell néznünk, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehet majd megvalósítani. Hát ismerjük el, mi vagyunk a legnagyobb adományozó ország, és a legtöbb humanitárius segélyt nyújtó ország, és természetesen ebben a szerepben meg is kívánunk maradni. Ebből a szempontból is fontos, hogy együttműködjünk a partnereinkkel, hogy közös sikereket tudjunk elérni. Dél-Szudán. Hát elég nehéz pontosan tudni, hogy mi történik az SPLM csapatai miatt, egyszerűen nincsenek konkrét információink. Válságülés folyik egyébként most is, és még a delegációmhoz nem érkezett meg ezzel kapcsolatban az információ. A légteret lezárták, a repteret bezárták, úgyhogy nagyon sok minden történik most is, például a humanitárius segítségnyújtás tekintetében, hogy azok, akik ezeket a segélyeket próbálják most eljuttatni, azok nagyon nehéz helyzetben vannak. Várjuk egyébként az információt a külügyminiszterrel és az etióp miniszterrel is kapcsolatba léptünk, hogy vegye fel Etiópia kapcsolatot Dél-Szudánnal, és utána Etiópián keresztül reméljük, hogy kapunk némi információt még a mai éjszaka folyamán. De hát akárhány jelentést kapok, mindig valami más információról számolnak ezekbe, úgyhogy nehéz a puszta tényeket kihámozni ezekből a jelentésekből. A delegáció egyébként működik, mindenki elkötelezett, mindenki biztonságban van, de el kell érnünk, hogy lenyugodjon a helyzet, és hogy maga az elnök is nagyon keményen azon dolgozzon, hogy stabilizálódhasson a helyzet. Vigál úr ismét felvetette Ukrajna kérdését, és konkrétan azt, hogy milyen különbségek vannak Ukrajna keleti és nyugati részén. Tulajdonképpen szinte két különböző entitásról van itt szó, de azért én nem ezt tartanám Ukrajna egyik legfontosabb, meghatározó tulajdonságának. Olyan országról van szó, amelynek nyilván egyértelműen vannak kapcsolatai keletre is és nyugatra is. A keleti vállalkozások legfontosabb piaca Oroszország, ez nyilván egyértelmű, és ez így is fog maradni a jövőben is. Nyilván az ország más része, nyugati része, amely az Európai Unióval közvetlen határos, nyilván inkább Európa felé kacsingat fontos, hogy lássuk, hogy ki milyen irányba tart. Tehát, hogy mi javaslunk valamit, de a mi javaslatunk egyáltalán nem megy ellenébe annak, hogy ők kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodásban működjenek Oroszországgal, és hogy nekik szoros gazdasági kapcsolataik legyenek Oroszországgal, hiszen ez fontos nekik, ez így egyértelmű. Inkább egy olyan stratégiát kellene kidolgozni, ami egész Ukrajnára vonatkozik, és nem kellene ezt a két területet mesterségesen külön választani. Milán arról kérdezett, hogy Szegelábrával milyen volt a, az ebédem. Hát izgalmas. coming up in January and a januári csúcs tükrében valóban egy stratégiai párbeszédre lenne szükség Oroszországgal és bilaterális fellépésre. Érdekes fejlemények vannak az új megalapodás kapcsán. Reméljük, hogy itt lesz elmozdulás, és a kereskedelmi beruházási oldalra érdemben tudunk majd foglalkozni. Ezzel már előkészítő jelleggel foglalkozunk, a következő hetekben kibontakozik a téma. Oroszország ö, erősen próbálja kötni magához szomszéd államait. Putyin elnöknek politikai, gazdasági, ö, kereskedelmi stratégiája van, és ö, a keleti ö, politika számunkra is nagyon fontos. Ö, üzenetünk az, hogy nem zárja ki a kettő egymást. Legyen erős kapcsolata Oroszországgal, Ukrajnának, de legyen erős kapcsolata az EU-val is. Erre törekszünk, hogy ezt sikerüljön megértetni. Snowden ö, meghívása az önök ügye, ebbe nem akarok beleszólni. Mi az USA-val ö, folyamatosan ö, tárgyalunk a washingtoni biztonsági főtanácsadóval kapcsolatunk van, és Vivian Redding és mások is több fórumon próbálnak a témában előrelépni hatékonyan. Örülök annak, hogy újra napirendre kerül az a téma, amit a szlovák kollégák ö, javasoltak, és az, hogy hogyan tudnánk ö, újra demonstrálni, hogy a régió az Európai Unió felé ö, fordult, és ebben hatalmas lehetőségek vannak, ugyanakkor uh, megpróbálunk vezető szerepet vállalni Vanaszkövics ügyében, és erőteljesen fellépni. Ez jó, hogy újra felmerült, és örülök, hogy ez az ország is lép. Pánceri úrnak már korábban is elmondtam, hogy a francia fellépés Közép-Afrikai Köztársaságban történelmet ír, a Nyugat-Szaharában is közös a fellépésünk az ensz mindig is az volt, és a jövőben is így lesz. Sok kihívás sok ország kapcsán elkerülhetetlen, hogy azok a tagállamok, amelyeknek hosszú távú történelmi szerződéses kapcsolata van egy adott országgal, azok aktívabbak legyenek. A védelmi tanácsban is így szokott működni, hogy egyes országok Latin Amerikát ismerik jobban, mások a szomszéd államokat, mások Afrika egyes vagy Ázsia egyes országait. Tehát a történelem kapcsán nyilván van egy ilyen feladat elasztás. Lepseva asszonynak válaszolva. Sok mindent kérdezett. Törökország és Oroszország és Ukrajna viszonyrendszerére reagálva. Törökország nagyon fontos partner, nagyon sok külügyi tevékenységben, főleg a szomszédság politikában. És Bosznia-Hercegovina kapcsán folytatott beszélgetésén során nagyon is figyelembe vesszük a nyugati-balkáni kapcsolatait. Azt reméljük, hogy támogatni fogja Törökország az Európai Unió nyugat-balkáni fellépését. Iránnal kapcsolatban ugyanez mondható el. A vita során, amit más országokkal is folytatunk, figyelemmel vagyunk ezekre a háttérhatalmakra, hogy mit szeretnék a télapótól, vagy hát karácsony elnökként, elsősorban békét Szíriában. Köszönöm szépen, főképviselő asszony! karácsonyról volt szó. Emlékszik még arra, hogy az etiópiai politikai ö, foglyokkal kapcsolatban mi történt? Az egyiknek mellrákja volt, és súlyos fázisban, és ö, talán ott is el lehetne érni valamit. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk, köszönjük elkötelezettségét, és további sok sikert kívánunk tevékenységét.